do it. Okay, let's do robotics. It is now. <laughs> um, dear colleagues, we can... Kedves kollégák, akkor folytathatjuk ezt a hőn várt témát. Köszönöm a türelmüket. Itt van a bizottsági kolléga? Minden esetre elkezdjük most már. Az ötös napi pontnál tartunk kollégák. Ez Bonyi úr véleménytervezete saját kezemes jelentéshez, amely a mesterséges intelligenciáról és robotikáról szóló átfogó ipari és kötődik. Az Az előbb megjelent a kijelzőn valami a szavazással kapcsolatban, de most folytatom. Az 54-es szabály alapján működünk együtt ebben a témában. A mesterséges intelligencia, a robotika témája érinti a libét, a e, személyes adatok a magához való jog miatt. Viszonylagosan szoros a határidő, és ezért csak angolul lehetett megfogalmazni ezt a véleményt. Nagyon fontos ez a téma. Bonyi urat arra kérem, hogy akkor most számoljon be erről a véleménytervezetéről, utána pedig röviden vitázunk erről. Michał. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindannyian tudják, a mesterséges intelligencia az egyik stratégiai technológiája a 21. századnak mind Európában, mind pedig globális szinten. Pozitív változást jelenthet ez az európai gazdaság számára, innovációt, termelékenységet növelhet, a versenyképességet növelheti, és az állampolgárok számára is fontos ez. Optimizálhatjuk a termelést, előre jelezhetünk számos területen Másrésztről viszont van egyfajta harc a fekete forgatókönyvek és a fehér forgatókönyvek között. Amikor arról beszélünk, hogy például bizonyos rendszerek képessé teszik, képesek már arra, hogy szívinfarktust vagy más veszélyes vészeteket detektáljanak, akkor szerintem előnyökről beszélünk. A mesterséges intelligenciát így pozitívan lehet hozzáélni. Az, hogy gyorsan felülnek ezek a technológiák, veszélyeket és kihívásokat is tartogat, hiszen visszaélhetnek a mesterséges intelligenciával, ez digitál, veszélyezteteti a digitális rendszereket, meghekkelhetik a rendszereket, a fizikai biztonságot is veszélyeztetheti, akkor, hogyha nem állami szereplők bizonyos fajta drónokat eltérítenek, kihalthat a politikai biztonságra is a profilozás az elnyomás által, vagy azáltal, hogy automatizáltan terjesztenek öm, rémhíreket. Ezen kívül jól célzott, hatékony támadásokat is intézhetnek. Ezért az Európai Parlament feladat az az, hogy holisztikus és emberközpontú megközelítést alkalmazzon a mesterséges intelligencia vonatkozó stratégia kialakításában az EU-ban. El kell kerülnünk a felaprózódást. Tudjuk, hogy Franciában, Németországban, Észtországban, de Lengyelországban is saját stratégiában gondolkodnak, de ezt el kell kerülnünk, el kell kerülni ezt a fajta felaprózódást. Társadalmi és gazdasági előnye van annak, hogyha az Európai Unióban egységes megoldást alkalmazunk, az EU tagállamok, intézmények, kutatószervezetek együttműködhetnek abban, hogy közös megközelítés legyen. Kétség nélkül a mesterséges intelligencia kifejlesztésekor szem előtt kell tartani az alapvető jogokat, úgy, ahogy azok rögzítve vannak az alapvető jogok kartájában, és különösképpen figyelembe kell venni azokat az elveket, amelyeket az adatvédelem, a magánethez való jog, a kiberbiztonság jelent, és amelyeket a GDPR-ban is rögzítettünk. A véleménytervezetemben arra törekedtem, és remélem, hogy a Libe is elfogadja majd ezt. A véleménytervezetemben arra törekedtem, hogy foglalkozok olyan kérdésekkel, amelyek etikai jellegűek, például a mesterséges intelligencia felhasználására vonatkozólag, és én átláthatóságot és megmagyarázhatóságot szeretnék. Ez nagyon fontos. Az algoritmusok esetében és nagyon fontos az, hogy legyen igazságosság és egyenlő bánásmód. Az algoritmusokról a alapvető jogügynökség és készített egy jelentést, ezeket is figyelembe kell vennünk. Hiszek abban, hogy eh, ha megértjük ezeket a rendszereket, akkor az a, fontos az, hogy a fogyasztók is bízzanak ebben, mert így lehet csak továbbfejleszteni ezeket a rendszereket. A felhasználóknak tudniuk kell azt, hogy az adataik hogyan kerülnek felhasználásra, és képesnek kell lenniük arra is, hogy tudják, hogy amikor a géppel kommunikálnak, vagy kapcsolatba lépnek, akkor fontos, hogy bízzanak ezekben a rendszerekben. Nagyon sok olyan kutatás van, amely ezzel foglalkozik. Az úgynevezett chatbotok, ezek a gépi tanulás által tanulnak, a chatbotokat a marketingben alkalmazzák, ők nem mutatkoznak be úgy, mint gépek. Ezt le, erre láthattunk az USA-ban példákat. Azt mondták, hogy ők emberek, egyértelmű, tehát, hogy itt egyetemi szabályokat kell még kidolgoznunk. Ami fontos még az az, hogy az ellenőrizhetőséget megvizsgáljuk, mert hogyha megnézzük a mesterséges intelligencia felülését, akkor azt láthatjuk, hogy azt kell biztosítani, hogy ezek ellenőrizhetőek legyenek az emberek által, hogy elkerülhessük a gondokat a jövőben. A jelentés tervezetemben az adatok minőségéről beszélek, amelyeket arra használnak fel, hogy az algoritmusokat kifejlesszék, a nem megfelelő, elavult, hibás adatok használata, a rossz előrejelzésekhez vezethet, ez diszkriminációt, előítéleteket eredményezhet. Remélem, hogy az algoritmusokat majd reprezentatív mintákon ö, oktatják, az, hogyha egy európai közös megközelítést alkalmazunk, ilyet fejlesztünk ki a mesterséges intelligencia tekintetében, akkor annak során fontos az, hogy az e, emberi jogi adatvédelmi e, elvek is itt tükröződjenek. Én várom azt, hogy tovább foglalkozzunk ezzel a véleményen az árnyékjelentéstevőkkel. Joggal tapsolt valaki. Szerintem tényleg eh, foglalkoznunk kell ezekkel az adatvédelmi kérdésekkel, a robotika, a mesterséges intelligencia tekintetében. Köszönöm szépen, nincsen túlságosan sok idő, ezért rá is térek azokra, akik szólni kívánnak, és Pada úrnak adom meg először a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A mesterséges intelligencia nagyon erős dolog minden nap életünket befolyásolja, és ezért nagyon fontos az Európa számára, hogy úttörő szerepet töltsön be itt, sőt ez még fontosabb, hogy Európa itt vezető szerepet töltsön be, hogy olyan mesterséges intelligencia jöjjön létre, amely erős etikai elveken alapul, ezeket, ezeknek az alapvető elveknek, etikai elveknek átláthatónak is kell lennie. A nagy kihívás, hogyha az EU versenyképes akar maradni itt, az az, hogy a mesterséges intelligenciát az minden szektorban alkalmazzák. Csak nagyon kevés cég alkalmazza jelenleg a digitális technológiákat. 2017-ben 25%-a nagy cégeknek az EU-ban nagy méretű adatelemzéssel már foglalkozott, a KKV-knek csak 10%-a foglalkozott ilyen adatokkal. Annak érdekében, hogy ezt növeljük, befektetésekre van szükség, de ennél fontosabb az, hogy eh, a mesterséges intelligencia kifejlesztése nem lehet káros a felelősségvállalásra, mert egy rossz indulatú mesterséges intelligencia veszélyeztetheti a digitális biztonságot és az emberek bizalmát is. Ezért fontos az, hogy a mesterséges intelligencia megközelítése az alapvető jogok kartájára támaszkodjon a 7-es, 8-as cikkekre, illetve a GDPR-ra. Lesznek módosítóim, amelyek majd kiemelik az etika kérdését, a magánélethez való jog kérdését, illetve bizonyos fajta előítéletek leküzdésére vonatkoznak az algoritmusok esetében. Köszönöm Bonyi úrnak az együttműködést, és várom a további együttműködést vele. Köszönöm szépen. Anna Gomes. Teljes mértékben egyetértek Bonyi úrral. Ami kockán forog, az valóban az az etika, az emberközpontú megközelítés a gépek kezelésében, ezek a gépek most már önmaguktól is tudnak tanulni. A gond az az, hogy hogyan tudunk felzárkózni, hiszen nagyon sok minden már történik a technológia területén, illetve ezek alkalmazásában, tehát nem csak Kínában van olyan rendszer, ahol van egy olyan fajta hitelosztályozás, ott már állampolgárság, jó állampolgársági osztályozás is van. Ez nagyon kihalt az emberek életére ott. Az EU-ban azt hallottam, hogy van egy német cég, a kreditek, amely a fogyasztási hitelek Amazonja akar lenni, és nem csak a törlesztés fizetéssel foglalkoznak, hanem személyiségkérdésekkel e, és, és azt hallom, hogy bizonyos cégek már ezt használják arra, hogy a szaharati területek e, élőknek hiteleket nyújtsanak. A kérdés az az, hogy hogyan lehet azt biztosítani, hogy ezek az alapvető aggályok tükröződjönek nagyon sok eh, gépekkel kell szembenéznünk. Bonyi úr azt is elmondta, hogy nagyon kis, eh, nagyon, nagyon különböző célokra lehet használni ezt a mesterséges intelligenciát. A bizottság képviselője? Köszönöm, hogy szót kaptunk. Egyetértünk azzal, hogy rendkívül óvatosnak kell lennünk, és figyelembe kell venni mind az előnyöket, mind pedig a lehetséges veszélyeket. Ez a stratégiánk része. Szeretnénk egy globális megközelítést alkalmazni. Amikor azt mondják, hogy a technikai kutatókkal is kapcsolatba kell lépnünk, ez így van, mi együttműködünk a magán felekkel is, mindig vannak szakértők, akikkel működünk a Horizon 2020 program esetében, vagy bármilyen más általános program esetében. A mesterséges intelligencia multidisciplináris, tehát nem csak technikai kérdésekről van itt szó, hanem más aspektusokról is, etikai, jogi, gazdasági aspektusokról is és pontosan ezért hoztuk létre ezt a magas szintű szakértői csoportot, hogy beszéljünk ezekről a kérdésekről, és ők különböző, és ez a csoport különböző szakértőket tartalmaz, kutatókat, szakértőket, felhasználókat, különböző szektorok képviselőit, amelyek alkalmazzák a mesterséges intelligenciát. A cél az az, hogy egyrésztről legyen egy etikai iránymutatás, másrésztről pedig az, hogy eh, politikai befektetési ajánlásokat fogalmazzunk meg. Ahogy a hatos pontban is látszik, létrehoztuk az Európai Mesterséges Intelligencia Szövetséget, tehát itt már egyfajta iránymutatást eh, adunk ebben a magasítő csoportban, és ez a csoport egy platformon működik e, együtt, ami mindenki számára nyitott, több mint 700-an regisztráltak már ezen a platformon. Önöket is meghívom arra, hogy ezen regisztráljanak és vegyenek részt a vitákban. A magas szintű szakértői csoport szeptember 20-án találkozott, és kiadtak egy jelentést is a platformon erről. Nem halljuk a hozzászólót sajnos, elment a mikrofonja. Elnézést. Hadd ismételjem meg, a magas szintű szakértői csoport foglalkozott az átláthatósággal, a mesterséges intelligenciában való bizalommal, az elszámoltathatósággal, ez benne van ebben a jelentésben, és úgy gondolják, hogy nagyon fontos horizontális kérdés a mesterséges intelligenciák iránti bizalom, de nagyon fontos ezt kell venni a politikai befektetési munka során és Ami a visszaéléseket illeti a mesterséges intelligenciák esetében, szeretnék itt is foglalkozni a megmagyarózhatósággal, az átláthatósággal, itt még több munkára van szükség. Azt kell biztosítani, hogy egy olyan rendszer létezzen, amely biztonságos, megbízható, és ehhez kell az az elv, amelyet beépítünk a fejlesztőkkel, azokkal, akik alkalmazzák ezt a rendszert, akik felhasználják ezt a rendszert, biztosítani kell azt, hogy mindannyian megértsék a rendszer ehm, jellegét, és fontos, hogy már a kialakításában is etikus és megbízható legyen ez a rendszer. Ez a legfontosabb számunkra a munka során és ugyanerről beszéltünk a magas szintű szakértői csoporttal is. A visszaélések a mesterséges intelligencia esetében a mesterséges intelligenciával vissza lehet élni, de arra is fel lehet használni a mesterséges intelligenciát, hogy ezt megfordítsuk. Például, hogyha lássuk azt, hogy hol csalnak, bizonyos fajta mintákat fedezzünk be, a, például a bankkártyák használatában. A magánélethez való jog, adatvédelem, a GDPR a lényege az adatokkal való bánásmódnak, és arról döntöttünk, hogy egy emberközpontú megközelítést alkalmazzunk a mesterséges intelligenciánál azt kívánjuk biztosítani, hogy az adatvédelmet, a magányhez való jogot betartják, ez a lényeg. Igazságosságot, átláthatóságot szeretnénk, ez is benne van a magas szintű szakértői csoport munkájában. Fontos a bizalom, azt kívánjuk biztosítani, hogy megmagyaráztóak legyenek ezek a rendszerek, nagyon fontos ez ahhoz, hogy ki lehessen fejleszteni a bizalmat, már beszéltem a Mesterséges Intelligencia Szövetségről, az a tény, hogy átlátatónak kell lennie a rendszernek, és az embernek érteniük kell azt, hogy az őszintjükön hogyan működik a rendszer. Ez fontos, hogyha a rendszerrel kapcsolatban lépnek, akkor tudniuk kell azt, hogy ez egy mesterséges, vagy emberi rendszer, ehhez is még kutatásra van szükség, ami pedig az adatok minőségét illetét, és van egy olyan program, amelyel támogatjuk annak kifejlesztését, hogy legyen egy olyan adatbázis, amely tiszta, ellenőrzött, és amelyet cserélni lehet, és amelyel a cég ezt alkalmazhatják, és így jó adatokat tudnak alkalmazni. Végezetül azt mondanám, hogy az etika nagyon fontos a mesterséges intelligencia szempontjából, akár csak a GDPR esetében, erre építenünk kell, ki kell építenünk ezeket az elveket a kifejlesztendő rendszerekben, és ezen munkálkodik a magas szintű szakértői csoport is. Nagyon komolyan vesszük ezt az aspektust, és meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt a szabályozás és a védelem között ahhoz, hogy lehetővé tegyük ezen rendszerek kialakulását úgy, hogy ez tényleg a legelőnyösebbek legyenek a vállalatok az emberek számára. Tehát a helyes egyensúly nagyon fontos, nagyon fontos az, hogy ne szabályozzunk túl. Köszönöm szépen. Beszéltünk a magas szintű munkacsoportról, és itt természetesen a DP-jeket is figyelembe kell venni, és itt tulajdonképpen nem a dizájnról, nem a tervezésről van szó, és nyilván itt figyelembe kell venni a civil szervezetek véleményét is. Gondolom, hogy Boni úr mindezt már tudja, ezt csak mindenki másnak próbáltam elmagyarázni. Nem vagyok biztos benne, hogy az adatvédelemmel foglalkozók mind ismerik ezeket a témákat, de hát úgy gondolom, hogy a fogyasztóvédelmi oldalról biztosan mindenki tudja, hogy miről van szó. Elnök, hát én úgy gondolom, hogy azért mindenki tudja, hogy mi ilyen szinten az etika és a mesterséges intelligencia közötti összefüggés. Itt ugye az 54. szabályt kell figyelembe venni. A módosítók benyújtási határideje november 8-a, úgyhogy eléggé szorít az idő. Szeretném megkérdezni Bonnyi urat, hogy szeretném még egyszer hozzászólni. Igen, igen, köszönöm szépen. Köszönöm mindezt, amit a kollégák elmondtak. Mindannyian tulajdonképpen ugyanazon a hajón utazunk, és nyitott vagyok az együttműködésre. Természetesen mindannyian tudjuk, hogy a mandátum végénél járunk, és ez most tulajdonképpen nem a legfontosabb jogalkotási munka, Ugyanakkor fontosnak tartom, hogy mindannyian elmondjuk a véleményünket, hiszen a jövőben nagyon sok vita folyik majd a mesterséges intelligenciáról, és politikai szempontból igenis minden fontos, amit most itt lefektetünk. Ezen kívül a szétaprózódást is meg kell akadályoznunk. Azok a területek, amelyek a biztonsággal, a magánélet védelmével és az adatvédelemmel állnak kapcsolatban, valamint az etikai kérdések mind nagyon fontosak, és ezeknek általánosan kell érvényesülniük az Európai Unió egész területén. Természetesen az erkölcsi kérdésekről, etikai kérdésekről nehéz nyilatkozni, és számos esetben tudósokkal kellett etikai kérdésekről beszélnünk, és hát nem mondanám, hogy minden teljes mértékben egyértelmű és kristálytiszta, és azt is figyelembe kell venni, hogy a különböző országok sok esetben különböző kultúrákkal rendelkeznek ezen a területen, tehát vannak azért tagállami különbségek, éppen ezért fontos, hogy nyíltan beszéljünk ezekről a kérdésekről, itt a Libes szakbizottságon belül, és természetesen azon kívül is. Az ilyen erkölcsi, etikai kérdésekre jobban fel kell hívni a figyelmet, hogy minden egyes érintett félben ki tudjuk alakítani a megfelelő érintettséget, érzékenységet. Az Egyesült Államokban például minden technikai oktatással foglalkozó egyetem összefogott két évvel ezelőtt, és mindenhol létrehoztak egy etikai tanszéket, és két éve minden egyes tudományos oktatásban részesülő egyetemista részesül tudományos etikai képzésben is. Úgy gondolom, hogy ez tényleg oda vezet, hogy a tudósok, a tudományal foglalkozók foglalkoznak ezzel a kérdéssel is, hogy általános tudományos etikai szabályok jönnek létre. Köszönöm szépen mindazoknak, akikkel együtt, együtt dolgoztam, hogy segítették a munkámat, és gondolom, hogy mindannyian úgy gondoljuk, hogy ez egy lenyűgöző kérdés. Elnök, Természetesen, Mihály, mindannyian tudjuk, hogy ez nem részletkérdés, hanem nagyon is fontos központi kérdés, és több szakbizottság is foglalkozik ezzel. Mint ahogy elmondtam, a módosítók benyújtási határideje november 8-a, és köszönjük a bizottság részvételét ebben a vitában. Akkor most nézzük a hatos napi rendi pontot. Egészen más vizekre evezünk. Cecil Kienge fogja bemutatni a bevándorlási összekötő tisztviselők európai hálózatának létrehozásáról szóló szövegét. Kienge asszony, itt van Cecil, készen állsz, mert akkor meg is adom neked a szót. Parancsolj, kérném, hogy mutasd be a jelentésedet ebben az egészen más témában, mint az előző. Köszönöm szépen, Claude. Köszönöm. Köszönöm szépen, és a bizottságnak is köszönöm a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot. Arra szeretném felhasználni a rendelkezésemre álló időt, hogy elmondjam, hogy milyen fontos módosításokat javasolnék a szövegben. A bevándorlási összekötő tisztviselőkről van szó, tulajdonképpen ez a poszt, ez a koncepció nem új, 2004-ben jött ez létre, és 2011-ben pedig változásokat eszközölt az Európai Unió, tehát már tulajdonképpen 2004 óta működnek az összekötő tisztviselők, és létrejött egy ügynökség is, amely ezeknek a tisztviselőknek a munkáját megerősítette. A migráció szempontjából a legfontosabb prioritásokra szeretnénk koncentrálni. Fontos ezeknek a szerepköröknek a harmonizációja, és ennek kapcsán gondoltam úgy, hogy bizonyos módosító indítványokkal élnék. Ezeknek a bevándorlási összekötő tisztviselőknek olyan személyeknek kell lenniük, akiket kijelölnek, és harmadik országba küldenek el, hogy migrációs kérdésekkel foglalkozzanak a bizottság nem kimerítő listát javasolt. Én egy kicsit szélesebb terminológiára gondoltam, hogy a migráció minden egyes aspektusát figyelembe tudjuk venni. Ami ezeknek az összekötő tisztviselőknek a munkáját illeti, én itt részletesebben fogalmaznék, mint az eredeti bizottsági megfogalmazás. Itt ugye kapcsolatfelvételről van szó a harmadik országok kapcsán, ugyanakkor én beírtam, hogy a helyi képviseletekkel, a helyi önkormányzatokkal és a civil szervezetekkel is fel kell venniük a kapcsolatot. Van információgyűjtő szerepük, és azért ne felejtjük el, hogy operatív hatásköröket is kaphatnak ezek a bevándorlási összekötő tisztviselők, nem csak információgyűjtéssel foglalkoznak, éppen ezért megerősíthetik az együttműködést ezekkel az országokkal, és az európai szintű migrációs politikák kidolgozásában is fontos szerepet játszhatnak. A módosítókban megjelöltem, hogy milyen jellegű információval és tájékoztatással foglalkoznak, aztán a profilalkotás és a migrációs hullámok kezelése kapcsán megvizsgáltam azt, hogy hogyan lehet alakítani a harmadik, oszt, a harmadik országok politikáját, annak érdekében, hogy ez hatékonyabb legyen. Ö, tulajdonképpen nagyon sok horizontális módosító indítványon van, amely az egész szövegen átível. A bevándorlási összekötő tisztviselők feladatköreit úgy kell ellátni, hogy ez maximálisan megfelel a leginkább kitett és veszélyeztetett személyek jogainak a védelmére. A tisztviselőknek megfelelő képzést kell kapniuk, hogy megfelelően el tudjuk látni a meg el tudják látni a feladatukat, és a gyermekek, a nők védelmére különösen oda kell figyelniük, a nők és férfiak közötti esélyegyelőségre is, valamint az embercsempészet elleni harcot is elsődleges munkakörként jelöljük meg a szövegben. A parlament, mint társjogalkotó Fontos, hogy részt vegyen a bevándorlási összekötő tisztviselők legfontosabb ülésein, mint megfigyelő. azt is megjelöltem a szövegben, hogy a parlamentet tájékoztatni kell a bevándorlási összekötő tisztviselők éves munkatervéről, valamint az egész hálózat működéséről, ugyanis nagyon fontosnak találom, hogy a parlament tájékoztatást kapjon az összekötő tisztviselők munkájáról. Nyitott vagyok arra, hogy a tanácssal, a bizottsággal és a többi árnyékjelentéstevővel együtt dolgozva minél hamarabb le tudjuk zárni ezt a szöveget. Köszönöm. Köszönöm szépen, Cecil. Az árnyék jelentéstevőkre térjünk át. A néppár nevében Alessandra Mussolini-nek adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami engem illet, tulajdonképpen hozzászóltam már több ízben is ehhez a témához, és mindig is elmondtam, hogy a bevándorlási összekötő tisztviselők kinevezése európai szinten rendkívül fontos és hasznos. Úgy gondolom, hogy Megfelelőképpen kell megfogalmazni, hogy mi a szerepük és a feladatuk ezeknek az összekötő tisztviselőknek. A civil társadalom szerepét is meg kell jelölni, hiszen a civil társadalom képviselői is hozzátehetnek az összekötő tisztviselők munkájához. De van itt egy pont, ami szerintem a jelen megfogalmazásban kockázatos lehet ugyanis itt vannak ezek az összekötő tisztviselők, akiknek nem lehet maximálisan felhigítani a szerepkörét. Nyilván azzal egyetértek, hogy a négyes preambulum bekezdésben a bizottság kimondja, hogy az emberi jogokat védeni kell, ez így van, de hogyha folyamatosan az emberi jogok védelmére utalunk, akkor mégiscsak elveszhet ezeknek az összekötő tisztviselőknek a legfontosabb feladata. Tehát a bevándorlási összekötő tisztviselők egyszerűen emberi jogok ellenőreivé válnak, pedig nem ez volt az alapvető célkitűzés. Tehát, hogyha lépten nyomon az alapjogi kartára és az alapvető jogok betartásának fontosságára hivatkozunk, akkor ezekből a bevándorló összekötő tisztviselőkből egyszerűen jogvédőket kreálunk, és nem azt a szerepet fogják betölteni, amiért eredetileg létrehoztuk ezt a munkakört, ha fogalmazhatok így. Tehát a bevándorlási összekötő tisztviselőknek egészen más szerepkört szántunk. A szövegben körülbelül minden bekezdésben kétszer megjelenik az, hogy az alapvető jogok védelme, az emberi jogok védelme, az alapjogok védelme, de hát Ezeket a bevándorlási összekötő tisztviselőket nem ezért hoztuk létre. Mindig azt látom a szövegben, hogy az alapvető jogok maradéktalan tiszteletben tartása, az emberi jogok maradéktalan betartása. Tehát, hogy a feladataik ellátása során maradéktanul tiszteletben kell tartaniuk az alapvető jogokat. De itt most nem alapvető jogvédőket akarunk létrehozni, hanem bevándorlási összekötő tisztviselőket. Köszönöm szépen! Az Aldés és a zöld árnyékot nem látom, úgyhogy a GUE nevében Mari Krisztin Verzsiának adom meg a szót. Valaki jelentkezett, hogy az Alde nevében szeretne hozzászólni, akkor Szofinak adom meg a szót az Alde nevében. Tessék, Szofi! Köszönöm szépen. Natalie Griesbeck, a mi árnyék jelentéstevőnk, odaadta nekem a jegyzeteit, és azt kérte, hogy olvassam fel franciául amit szeretne elmondani. Elnézést kérek, hogy nem lehetek itt, és köszönetet mondok Szofinak, vagyis nekem, hogy átadja az üzenetemet. Köszönöm szépen Cecil Kiengének, hogy megvizsgálta és véleményezte a bizottsági javaslatot. Cecil Kienge módosítóival egyetértek, mert ezek megfelelő védőkorlátot biztosítanak, hogy az alapvető jogokat mindenképpen betartsák az összekötő tisztviselők a gyermekjogi intergrup vezetőjeként nagyon örülök annak, hogy a gyermekek joga külön is megjelenik a szövegben, és az is megjelenik a 29-es módosítóban, hogy kifejezetten a gyermekekkel foglalkozó összekötő tisztviselők is megemlítésre kerülnek a szövegben. Úgy gondolom, hogy az európai migrációs rendszerben rendkívül fontos szerepet kaphatnak az összekötő tisztviselők, és én is fontosnak tartom az alapvető jogok védelmét, és ebben a tekintetben a 24-es módosítót nagyon fontosnak tartom. Az árnyékjelentéstevők első ülésén kitértünk arra, hogy milyen kiegészítő mechanizmusokra lehet szükség annak érdekében, hogy a tagállamok folyamatosan megosszák egymással az összekötő tisztviselők által benyújtott adatokat, és hogy a szövegben megjelenik-e egyértelműen, hogy ez az csere platform hogy működjön. Attól tartunk ugyanis, hogy a tagállamok meg fogják tartani maguknak az információt, mondván, hogy ezek nemzeti érdekeket képviselnek, és a platform pedig üres marad. Köszönöm még egyszer Kienge asszony munkáját, és reméljük, hogy szoros együttműködésben fogunk majd dolgozni, és gyorsan is köszönöm. Köszönjük szépen, Szofi, hogy felolvastad Natali üzenetét, és akkor most a GUE nevében Mari Krisztin Verzsiának adok szót, tessék! Köszönöm szépen, elnök úr! Én is természetesen szeretnék köszönetet mondani kollégánknak, Cécilnek, ugyanis nagy mértékben egyet tudok érteni a szövegével és a módosítóival. Úgy gondolom, hogy ez a téma illetve a bizottság megközelítése arra alapul, hogy holisztikus megközelítésbe helyezzük a migrációs kérdéseket. Úgy vélem, hogy ez jó alkalom arra, hogy átgondoljuk az alapvető kérdéseket, és észszerűen gondolkozzunk a migrációs politikák kapcsán. Azt semmiképp nem szeretném viszont, hogy miután ezeket kimondtuk, utána csak azokkal az országokkal foglalkozzunk, amelyek a dél-mediterrán régióból származnak, ahol a legnagyobb a probléma. Nálunk a hivatalos adatok szerint nagyon sok hosszú távú tartózkodási engedéllyel érkezett ukrán személy van, A tavalyi évben 662 ezer szeméről volt szó, az idei évben pedig 500 ezer személyről. Hát én úgy gondolom, hogy ezekre a kérdésekre is oda kellene figyelni. Egyetlen más eh, nációból sem érkeztek ilyen sokan, én ezeket migrációs mozgásoknak, nem migrációs hullámnak nevezném. Tehát én olyan módosító indítványt fogok benyújtani, amely ezt az egyensúly, illetve egyensúlytalansági helyzetet jobban figyelembe veszi. Tehát vannak ezek az illegális migrációs hullámok déli irányból, de nem csak ezekkel kell foglalkozni. Amennyiben ezekkel foglalkozunk csak. Úgy vélem, hogy ez hiba, ugyanis az Európai Unióba nem csak déli irányból érkeznek személyek. Tehát vannak olyan országok, amelyek általánosságban részesülnek legális útvonalakban, mások viszont nem. Vannak olyan ukránok, akik Lengyelországba szeretnének menni dolgozni, Gazdasági migránsokról van szó, és az összes kiadott engedély 87%-át olyan ukránok kapták meg, akik Lengyelországban kívántak letelepedni, és ott kívántak dolgozni. Tehát valahogy egyfajta globális megközelítésbe kell helyezni a migrációs kérdéseket. Tehát ez az egyik fontos kérdés, a másik pedig az, hogy ne csak a belépéseket, hanem a kilépéseket is nézzük. Körülbelül másfél millió ukrán él Lengyelországban, de lehet, hogy jelentős részük utána tovább megy. És hogyha a belépéseket nézzük, akkor nézzük a kilépéseket is, nézzük azt is, hogy hány Európai Uniós állampolgár megy el máshová dolgozni. Ezért úgy gondolom, hogy a bevándorlási összekötő tisztviselőknek a kilépésekkel is foglalkozniuk kellene, tehát az európaiak, akik elhagyják az Európai Uniót. Cecil egyik módosító indítványában megjelenik a jövőbeli áttelepülések, déplacement futur kifejezés. Én nem nagyon értem, hogy ez mire utal, úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy ez pontosan miről szól. Ami pedig az adatokat illeti, úgy gondolom, hogy meg lehet tartani ezeket az adatokat, de ezeket anonimmá kell tenni, tehát a név nem szükséges ahhoz, hogy a többi adatot megtartsuk, és ebből következtetéseket vonjunk le a migrációs áramlatok vagy migrációs mozgások tendenciáiról. A bevándorlási összekötő tisztviselőknek valóban foglalkozniuk kell az alapvető jogok betartásáról is betartásával, és azzal is, hogy megerősített együttműködést olyan országokkal hozzunk létre, ahol valóban betartják az alapvető jogokat. Az összekötő tisztviselőknek azt is feladatul szánjuk, hogy a migráció alapvető indokait, mély okait is megértsék, és az erre vonatkozó információt is megosszák egymással. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy a bizottság képviselője kíván valamit mondani röviden. Röviden, köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Elnézést a francia fordítást hallgattam. A bizottság részéről egy kérdés merült fel hogyan lehet az információ megosztási kötelezettséget teljesíteni a platform segítségével, ugye szerepel a szövegben. Korábban is elmondtuk, az ötödik cikkben szerintünk a shell szó elég garanciát jelent, de a bizottság nem ellenzi azt, hogy megerősítsük ezt, hogy hatékonyan kelljen valóban az információt megosztani a platformmal a tagállamoknak. Köszönöm szépen a reagálást. Cecil, parancsolj! Köszönöm szépen. És köszönöm minden kollégának a hozzászólásokat. Biztos vagyok abban, hogy még egy kísérletet fogunk tenni arra, hogy tovább közelítsük az álláspontjainkat, és megvitassuk a vitatott kérdéseket, valamint a javaslatokat. De egy dologra szeretnék még kitérni, az emberi jogok kérdésére. Az, ami most itt szerepel a dokumentumban, most ezzel kapcsolatban nem az a szándékunk, hogy meghamisít tartsunk bármilyen szándékot, de az emberi jogi kérdést nem lehet elszakítani a migráció jelenségétől. Megpróbáltam ezt a kapcsolatot az emberi jogok és a migráció jelenségek között helyreállítani, szerintem ez nagyon fontos. A szövegben Szó van az emberi jogokról, de csak egy preambulum bekezdésben. Az én célom pedig az volt, hogy ezt, ennek a kérdésnek újabb nagyon figyelmet szenteljünk. az EASO kérdését illeti, Nos, különböző szerepeket, feladatokat tölt be az EASO, és megpróbáltunk itt egy egyenes irányvonalat kijelölni. Mindez idáig az EASO munkatársai kis számban vannak jelen, és nem tudják az egész területet lefedni. Végezetül még egy kérés vagy kérdést, ha megengedik. Az ALDE frakciótnak azt mondom, hogy a, a kiskorúakkal kapcsolatos tesz, megjegyzéseket életi valóban a kiszolgáltatott személyek, nők, gyerekek védelmét erősíteni szeretnénk. Manin Krisztin mobilitásról beszélt, arról, hogy az emberek mozgásban vannak. Javaslatot tettem módosító indítványok formájában annak érdekében, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk annak, hogy olyan személyek, akik például kék kártyát eh, igényelnek. Nos, velük kapcsolatban látnunk kell azt, hogy Európában vajon nem kellene inkább egy globális megoldáson gondolkozni, hova lehetne irányítani ezeket az embereket. És talán érdekes lenne látni azt is, hogy ki hova utazik. Meg kellene vizsgálni azt is, hogy nem lehetne -e valami jobb megoldást találni arra, hogy ne rekedjenek itt, vagy, vagy bármelyik országban az ilyen emberek. Köszönöm szépen, és köszönöm az árnyék előadóknak, és 19 november 19-e a módosítók benyújtásának határideje, és köszönöm mindenkinek a munkát. Mennénk tovább. A következő napi rendi pontra térünk rá. Az előadó is készen áll. Erre ez a vízuminformációs rendszerek közötti interoperabilitás kérdése. Ekhálasz Koelyó, Kárlasz ugye készen áll, hogy bemutassa a jelentés tervezetét. Carlos portugálul fog beszélni, elnök úr. Nos, nem kívánom ezt megépíteni, megismételni. A Schengeni rendszer egy nagyon eh, nagy eh, eredmény, a szabad mozgás eh, hasonlóképpen a közösség biztonságát is azonban garantálni kell, és a rendőrségi együttműködés erősítése nagyon fontos. A Schengeni rendszer megköveteli azt, hogy legyen egy közös vízumpolitika, ami a biztonságot és a szuverenitás megőrzését garantálja. Nagyon fontos, hogy legálisan utazhassanak be, tanulási céllal is emberek az EU-ba, vagy munkavégzés céljából. A VISZ, a vízuminformációs rendszer segítségével lehet kiadni vízumokat úgy, hogy lehet kerülni a fórum shoppingot, tehát azt, hogy megkeressék azt, hogy hol legkedvezőbbek Európán belül a vízumszerzési lehetőségek konzuli képviseleteket igénybe lehet eh, venni a vízum kiadáshoz. Emellett van eh, a Schengeni térség külső határain, természetesen határellenőrzés, és a konzulátusokon is folyik egyfajta ellenőrzés. 2017-ben 16 millió vízumot állítottak ki, az nagyon nagy szám, hogy napi lebontásban is sok egyetemi hallgató, vállalatok, munkatársai, kutatók, tudósok, vagy Európában élő személyek családtagjainak az adatai azonban nem szerepelnek a vízuminformációs rendszerben. 2017-ben az Eurostat adatai szerint mintegy egy millióan vándoroltak be Európába munkavégzési céllal. És 180 ezeren látogattak meg családtagokat, sok ezer diák érkezett az EU-ban, tehát ezek az emberek nem találhatók meg az adataik semmelyik európai adatbázisban. Anna Gomes nem is olyan régen még kritikát gyakorolt. Ugye említette, hogy nagy befektetők három országtól úgynevezett aranyvízumot kapnak, és ezeknek a személyeknek az adatai sem szerepelnek sem a fisz ben a vízuminformációs rendszerben, sem pedig a Schengen információs rendszerben, a SIS-ben. Ezt pedig meg kell változtatni a FISZ reformja kapcsán kapcsán. Hogyha egy kanadai például bekíván vándorolni az EU-ba, függetlenül attól, hogy hol akar letelepednie, a jövőben a VISZ rendszerbe kell, hogy szerepeljen az ilyen vízum is, hogy nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy egész Európán belül természetesen ezután a szabad mozgás joga biztosított de a vízumnak van ez a biztonságpolitikai dimenziója is és ez egyre fontosabb szerepet kap, hiszen lehet, hogy turisták is úgy döntenek, hogy le akarnak telepedni itt, vagy vesznek ingatlant, hogy lesz állandi lakhelyük, és el akarják kerülni az állandó ellenőrzést. Azt szeretnénk, hogy minden kiállított vízum automatikusan alá legyen vetve megfelelő biztonságpolitikai ellenőrzéseknek természetesen az alapvető jogok tiszteletben tartása mellett. A jogi szövegben egyértelműen ki kell mondani azt, hogy bármikor lehetővé kell tenni a manuális ellenőrzést is. Természetesen a személyek magánéletének az integrizását nem szabad megsérteni. Fontosak az egyablakos rend rendszerek. Ezeket az egyablakos rendszereket minden eh, tagállamnak létre kell hozni, és szisztematikus ellenőrzésekre a vízum kiállítása előtt kell, hogy sor kerüljön. Az értelmetlen, amit a bizottság javasol, hogy a hosszú távon tartózkodók esetében csak a vízum kiállítása után kerül sor erre az ellenőrzésre. Nem, a vízum kiállítása előtt kell az ellenőrzést elvégezni és ahogyan az előbb mondtam, a FISZ és a CISZ esetében ezeket az alapelveket kell alkalmazni. Ezzel a reformmal tudjuk igazából kihasználni ezeknek az adatbázisoknak a lehetőségeit, az ezekben rejlő lehetőségeket, és biztosítani lehet a szabad mozgást. A FISZ gyorsan kell, hogy tudjon reagálni változásokra, ezért van szükség egy olyan lehetőségre is, hogy a feldolgozási kapacitás forrásokat lehessen bővíteni. Most persze központilag történik az adatok tárolása, de azt is tapasztaltuk, hogy politikai kockázatok merülhetnek fel a központi adatbázisokkal kapcsolatban bizonyos hozzáférések kapcsán. A tagállamok rendelkeztek hatáskörrel a hozzáférés szabályozásában. Most több hatáskört kap az EU LISA, az EU illetékes szervezete. Szükség van a megfelelő határidőkre, költségvetésre, intenzívebbé kell tenni a munkát, de a bizottság egyszerűen nem tűzött ki határidőket, és így a reform végrehajtásának a lehetőségét ezzel csorbítjuk, ami elfogadhatatlan ellenőrzési mechanizmusokat, a parlament szerepét erősíteni kell, ugyanígy a bizottság elszámoltathatóságát. Ugyanakkor ezt is támogatom, hogy legyen egy két éves határidő az átültetéshez, ellentétben azzal a Bianco csekkel, amit ugye a bizottság kér saját maga és a tagállamok számára. Kedves kollégák, több elemét említettem a javaslatnak, várom a konzultációkat az árnyék előadóval, és így együtt fogjuk majd megfogalmazni a parlament álláspontját. Ez egy nagyon komplex tervezet, természetesen tisztában vagyunk azzal is, hogy hamarosan véget ér ez a parlamenti ciklus, ezért is nagyon sürgős a tárgyalásokat lefolytatni, folynak a technikai konzultációk, a bizottság bizottsággal és az alapjogi ügynökséggel is tárgyaltunk, és december, november 20-án lesz egy újabb ülés az árnyék előadókkal. Köszönöm szépen, Carlos. Köszönöm a kemény munkát, amit végeztél ezzel a bonyolult dossziéval kapcsolatban. Az árnyék előadók közül először Péter Nieder Müller kap először szót, parancsolj. and especially Mr. Coelho for his work on the draft. Helyett, Péter Érdemű helyett Birgit Cipel kapja meg a szót. Nagyon fontos, hogy nyomon kövessük a folyamatot. Miután az egyik előadónk, Péter Niedermüller ma nem tud itt lenni, én szeretnék néhány dologról beszámolni. Még vannak fenntartásaink az a kapcsolatban, hogy szükséges és arányos-e a hosszú távú vízum birtokosainak az adatait bevinni a vízuminformációs rendszerbe. Ugyanígy aggályosnak tartjuk azt, hogy az új lenyomatvételt a gyerekek esetében az, az életkort leszállították, illetve a jogorvoslati lehetőségek is kétségesek az interoperabilitási javaslat kapcsán. Nyújtunk be majd módosítókat, hogy ezeken az említett pontokon javítsunk a szövegen. Konstruktívan fogunk együtt működni a javaslat kapcsán az előadóval, és megpróbálunk majd mindent a még nyitott kérdésekre megfelelő megoldásokat találni. Köszönöm szépen! Verzsia asszony a következő. Nem, hanem Anna Gomes. Én is szeretnék köszönetet mondani eh, Carlos Coelho-nak. Eh, köszönöm a javaslataidat. A Schengeni eh, rendszerrel kapcsolatban én is nagy örömmel dolgozom együtt ezzel a dosszién. Ezt tudomásul vettem, hogy az aranyvízummal kapcsolatban is születnek meg javaslatok. Véleményem szerint ez egy különösen fontos kérdés, hiszen legalábbis egy minimális biztonságot és jogszerűséget biztosítani kell a, az ilyen személyek esetében is, hiszen a, ezért a vízuminformációs rendszerbe be kell vinni ezeket az adatokat is. Az aranyvízum mellett Portugálban létezik egy családegyesítő rendszer, amit még kevésbé ellenőriznek, mint ezt az úgynevezett aranyvízumot. Itt olyan személyekről van szó, akik az EU-ba hozzák a hozzátartozóikat, és az ő esetükben egyáltalán semmilyen ellenőrzés nincsen. Kérdésem az, hogy ezt is figyelembe vette-e a kollégám a javaslat kidolgozásakor. Emellett levontunk mi még egy következtetést a Schengen Monitoring Group keretében, mégpedig az, hogy nagyon nehéz felügyeletet gyakorolni a Schengeni rendszer fölött, hogyha olyan nemzeti vízumokról van szó, amelyek nincsenek benne semmilyen adatbázisban, és csak a statisztikai adatokat ellenőrzik, azoknak is csak egy kisebb részét, például Málta esetében, vagy Líbia esetében. Márta nyitott Líbiában egy követséget, de igazából nincsenek, nem állnak rendelkezésre statisztikai adatok. És felmerül az, hogy nem értékesítenek, vagy adnak el ott vízumot például, és egy ilyen máltai vízummal, mondjuk hajóval, vagy már, egy másnap egy másik Schengeni államba be lehet utazni. Ezt senki nem kontrollálja, még statisztikai adataink sincsenek erről. Mit lehetne itt tenni? Köszönöm, Carlos kívánsz valamilyen megjegyzéseket tenni? De elnézést, még, elfelejtem, még nem láttam eh, azt, hogy a bizottság képviselő is kíván szólni. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadónak és a képviselőknek is, hogy üdvözlik a bizottság javaslatát a visszel kapcsolatban. A vízuminformációs rendszer nagyon fontos eszköz a vízumpolitikánk érvényesítésében. Évente mintegy 17 vízumot állítanak ki, és nagyon fontos, hogy tovább javítsuk a vízuminformációs rendszert. Ez a javaslatunk célja is. A SIS és a víz interoperabilitását biztosítani kell, és amikor valaki belép a Schengeni térségbe, akkor fontos, hogy legyen megfelelő eh, ellenőrzött vízum. A teljes a koherencia, az interoperabilitás, és a trialógus keretében ugye erről is folynak az egyeztetések, valamint az interoperabilitási megközelítés minden elemét is vizsgáljuk. A hosszú táv tartózkodásra jogosító vízum a kapcsolatban tudom, hogy vannak eltérő vélemények, ugyanúgy mint a rezidenseknek, a tartósan letelepedetteknek adott kártyákkal kapcsolatban, ám dialógus során minél előbb megpróbáljuk megoldani, vagy megoldást találni a még nyitott kérdésekre. Köszönöm. Köszönöm szépen, és akkor Carlos végül. Köszönöm elnök úr, és köszönöm a kollégáknak is a jó együttműködést ezzel a nagyon fontos dossziéval kapcsolatban. a Gomes kérdésére válaszolva, az én jelentésemben nyilvánvaló, hogy más módosításokat javaslok a bíróság eredeti javaslatával összevetve. Itt a család egyesítés kapcsán szerintem egyértelmű a válasz a Gomes kérdésére. Ami pedig a statisztikával és a nemzeti vízumokkal kapcsolatos aggájait illeti. a Gomes a problémáit eh, illeti a biztonsági vízumok kapcsán is van ellenőrzés, és a jogi részleteken dolgozunk, megpróbáljuk megvizsgálni, hogy ezt hogyan lehetne szabályozni. Reméljük, hogy nem kell majd küzdeni a tanácssal emiatt. Ugyanis mindenki ismeri, hogy mi a problémák gyökere. Nincs értelme az ellenőrzésnek a vízum kiállítása után, nyilvánvaló, hogy a vízum kiállítása előtt van szükség az ellenőrzésre, és ez így szerepel az én javaslatomban, a jelentés tervezetemben is, és így számítok az ön támogatására is. Köszönöm szépen, Carlos. Ez megint csak a szakbizottságunk munkájának a lényegét érintő kérdés. Köszönöm a munkát az előadónak, az árnyék előadóknak, és most egy új határidőnk van, november 13-a a módosítók benyújtásával kapcsolatban. És még egyszer köszönöm a munkát az előadónak és a kollégáknak, akik hozzászóltak a vitában. Következik a nyolcadik napi rendi pont, de nézzük meg, hogy de Jong úr itt van-e. és utána esetleg tarthatunk egy szünetet a valószínűleg nagyon hosszú szavazás előtt. A raportőr engedélyével akkor a következő napi rendi pontra térünk rá, tehát az Európai Unió alapjogi kartájának végrehajtása az unió intézményi keretében, és De Jong úr az előadó, aki ismerteti a véleménytervezetet. De Jong úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. El kell mondjam, hogy ebben a véleményben egy kicsit szembe kellett néznem azzal, hogy milyen kevés karakter áll rendelkezésre. Rövid ez a vélemény, összevetve az, hogy milyen fontos a téma, és látván azt, hogy az AFKO, az illetékes szabizottság milyen sok munkát fektetett ebbe bele, nagyon sok munkadokumentumuk, meghallgatásuk volt ebben a témában, megpróbáltam ezeket persze nyomon követni egyetemű vált az, hogy itt nem a karta tiszteletben tartásáról van szó a tagállamokban, hanem az EU intézményeken belüli tiszteletben tartásról van szó, tehát ezekre a kérdésekre koncentráltam. Megpróbáltam nyomon követni, követni azt a vonalat, amit az AFKO is követett. Először is volt egy tanulmányuk, nagyon érdekes területekről, amelyek nem annyira szemetűnőek, és figyelembe vettem az jelentéstevő munkadokumentumot is, amely egy bizonyos fajta irányba haladt. Például azzal foglalkoztak, hogy mennyire figyelnek a kartára a más eszközök mellett, a szociális karta mellett, vagy a szociális pillér mellett. Ezen kívül Megvizsgáltam a karta viszonyát a szociális-gazdasági irányítással. Nagyon sok téma van, ami ezzel foglalkozik, és harmadsorban pedig a karta alkalmazása az örökségek esetében, negyedik sorban pedig azt vizsgáltam meg, hogy milyen fajta jogokkal jogavaslattal rendelkeznek, azok, akiknek cégek sértik meg ezt a fajta jogát. Ezen kívül megvizsgáltam az EU támogatás feltételességét, Mindemellett számos módosítót is már elkészítettem, és az ennyi jelentés tevőknek is ezt javaslom, hogy készítsenek módosítókat. Egy dolog, ami egyértelműen elő fog majd kerülni, ez az emberi jogi hatástanulmány, nem csak a bizottság jogalkotási javaslatai esetében, amelyek nem mindig léteznek egyébként, de ennek rendszerszerűvé kell válnia. De a külpolitika területén is néha nincsen igazi hatástanulmány az alapvető jogok esetében. Ami pedig az ügynökségeket illeti, sokkal tovább mehetnénk. Úgy gondolom, hogy az alapvető jogok ügynöksége is úgy gondolja, hogy egyeteműen utalni kell a kartára, amikor egy ünnepséget létrehoznak, utalni kell erre a szabályzatokban, nagyon fontos az, hogy legyen egy ilyenfajta utalás a kartára. Ez a kezdet, és remélem, hogy sokkal átfogóbb véleményé fog ez átalakulni. Köszönöm szépen, De Jong úr. A bevezetőmben óvatlanul azt mondtam, hogy a karta végrehajtása az EU-ban. Természetesen az EU intézmények keretéről van szó itt. Engem is érdekel ez. Hát nagyon gyorsan izgalom a különböző dolgokról, de ez is na- nagyon izgat, hogy EU kereteken, EU intézményes kereteken belül hogyan alkalmazzák e, e, a kartát. Szerintem ez a vélemény nagyon érdekes kérdés, intézményi kérdésről van szó, és eh, nagyon eh, nehéz ez a feladat. Köszönjük ezt a nagyon jó véleményt, köszönjük. Kíváncsi vagyok, hogy valaki kíván-e szólni. Roberta Metzoli. Köszönöm, elnök úr, Barbara Materát helyettesítem, ő az LPP e elnyék jelentéstevője elküldte a feljegyzéseit ezzel kapcsolatban. Köszönetet mond Jong úrnak ezen jelentéséért. Az AFKO végső jelentése még nem készült el, csak a munkadokumentumok elérhetőek. Valószínűleg sikerül rámutatni arra, hogy a karta a primjegyokhoz tartozik, és ezért fontos a ügynökségek, eh, intézmények számára. Fontos a kartát tiszteletben tartani, és a szabadság mellett elkötelezett. Kiegyensúlyozott a véleménye, vélemény, és nagyon sok rendelkezésre rámutatta a szerződésben. Néhány pontot szeretne Barbara megmutatni majd bilaterálisan a jelentéstevővel. Az EPP módosítókat fog benyújtani, hogy a szöveget még kiegyensúlyozottabbá és még erősebbé tegyük. Nem támogatjuk a azt a javaslatot, hogy az MFF 2021-ben a kartát alapul az EU támogatások feltételeként. Köszönöm szépen, hogy Roberta képviselted az EPP ennyi jelentéstevőjét. Valaki más kíván-e szólni? Nem. Az SND ennyi jelentéstevő nevében Krisztin Bonnefoy asszony helyett Birgit. Igen, elnézést kérek Krisztin nevében, hogy nem lehet itt. Váratlan találkozója van Párizsban, ezért csak felolvasom azt, amit elküldött nekem. Krisztin azt mondja, hogy köszönetet mond de Jonge úrnak a jó munkájáért, és egyetért a gazdasági és szociális megfontolásaival. Kevéssé figyelünk a szociális eh, rendelkezésekre, amelyeket a karta jelent, mégis ezeknek nagyon fontos hatása van a szociális jogokra, mint például a szociális biztonságra, oktatásra. Ezeket figyelembe kell venni. Támogatom azt, hogy meg kell gyorsítani a tárgyalásokat az Európai Emberi Jogi Egyezményhez való csatlakozáshoz. Be fogok nyújtani módosítókat, Az 51-es cikk azt mondja, hogy a karta csak akkor alkalmazandó, amikor az EU-s jogot ültetik át, de nagyon sok bírósági ítélet és esetjog tovább növelte a zűrzavart. Tisztázni kell ezt a cikket, amely segített a tagállamoknak abban, hogy jobban figyelembe vehessék az alapvető jogokat. Utolsó elem, én is látom azt, hogy a karták milyen pozitív kötelezettségei vannak, amelyel proaktívan lehet hozzájárulni ahhoz, hogy az embereket megvédjük és teljesítsük. Nagyon fontos az, hogy a lehető leghamarabb felépjünk, amikor gond van. Technikai jellegű ez a téma, de meg kell ragadni ezt a lehetőséget arra, hogy erős politikai üzenetet küldjünk. Néhány hete belügyi miniszteri tanácsi ülés volt Luxemburgban, Lengyelország blokkolt egy kérdést emberi kérdésben. Ez első alkalommal történt, és ez precedens nélküli. A kartánkat támadták ezzel, ezért várom, hogy együttműködjünk a jelentéstevőkkel és ányék jelentéstevőkkel. Köszönöm. Köszönöm szépen, Birgit. Még valaki, de Jönge úr utolsó szójogán. Nagyon rövid leszek, várom a módosítóikat, és úgy gondolom, hogy tudják a határidőt is. Nagyon hamarosan itt van a módosító benyújtásának határideje. Nem tudom, hogy mikor. November 12 mondja az elnök 17 órakor. Ez az én feladatom, hogy ezt elmondjam. Ezért kapom én a több pénzt, hogy elmondjam ezt a végén. November 12-17 óra. És hálás vagyok most, hogy a mandátum végéhez közeled fejlődünk. Egyre több kollega nincs itt, de örülök, hogy a koordinátorok itt vannak, elmondják az álláspontokat, különben nem tudnánk dolgozni. Nagyon hálás vagyok ezért, és köszönöm a munkatársaknak is, hogy ezeket a feljegyzéseket előkészítik. Enélkül nem igazán tudnánk válaszokat kapni a jelentéstervezetekre és véleményekre. A bizottságot hallgassuk meg? Barbara Nolan a bizottság részéről kíván ehhez szólni? Szívesen hallgatjuk, ha akar. Igen. Üdvözöljük ezt a véleményt, gratulálunk De Younger úrnak. olyan célkötőzésekben osztozunk, szeretnénk, hogyha a kartát jobban ismernék, jobban alkalmaznák az EU szintjén, az EU intézmények szintjén is, de a tagállamokban is, a civil társadalomban is. Úgy tűnik, hogy beindultak a dolgok az egyezményt illetően, a tanácsi munkacsoportban voltak viták, megpróbáltunk előrejutni ebben a kérdésben, ez legalább jó hír, amelyen a mai napot zárhatjuk. Várjuk a végleges véleményt is. Köszönöm szépen. Köszönöm, Barbara. Örülünk, hogy itt van ismételten közöttünk. Köszönöm szépen Dajonga úrnak ezt a véleményt, és még egyszer mondom, november 12 a határidő. Azt javaslom, hogy 17.45-ig szakítsuk meg az ülést, és 17.45-kor pontban kezdjük a szavazást. Addig szület van. Colleagues, we begin in three minutes. Thank you. Electronic voting cards. Három perc múlva kezdjük a szavazást, és mindenki készítse elő a kártyáját. Oh, sorry. <laughs> Don't need to give anyone else a shock. Uh, colleagues, uh, we... Remélem nem értettem meg senkit a kalapácsütéssel, akkor most megkezdjük a szavazást. Tehát független attól, hogy ki van itt és ki nincs itt, aki bújt, aki nem, szavazunk. 4 plusz 1 szavazásunk van. A plusz 1 a drogügynökség tagjaival foglalkozik, tehát négy nagyon komoly téma, és utána a kábítószer és kábítószer függőség Európai Megfigyelő Központja következik. Először arra gondoltunk, hogy ma és csütörtökön fogunk szavazni, de csütörtökön az egyik nagy frakció tagjai nem tudnak ott lenni, éppen ezért a mai napon le kell gyűrnünk az összes szavazást. Viszont a jó hír az, hogy akkor nem sok szavazás jut jövő héten Strasbourgra, legalábbis relatíve jó hír. A mandátum vége előtt nagyon sok munka vár még ránk, tehát akkor a vélemény előadója nincsen itt ugyan, de megkezdjük az Európai Szociális Alap pluszról szóló szavazásunkat, ez a kilencedik napi rendi pont. Az EMPL szakbizottság nagyon kemény munkarendel dolgozik, úgyhogy nekünk is gyorsan kell reagálnunk. Éppen ezért, bár nincsen itt a jelentéstevő, az ányékok itt vannak, azért elmondanám, hogy köszönöm szépen a komoly együttműködést. Szeretne valaki hozzászólni? Nem, nem ezzel kapcsolatban szeretnék hozzászólni, csak azt szeretném elmondani, hogy nincs itt a kártyám, úgyhogy kész fenntartással kívánok szavazni. Hát ez az egyik legbonyolultabb szavazás, ami csak a világon létezik, úgyhogy jó lenne, hogyha valaki inkább elfutna a kártyájáért, és addig is számoljuk a készfenntartásos szavazást, de a mai nap végéig ez nem lehet így. Van még valakinek problémája a kártyájával? Ja jó, mégis megvan. Remek. Nagyon fontos, hogy pontos legyen a szavazás eredménye, tehát ha mindenkinek itt van a kártyája, akkor megkezdjük a szavazást a 9. napi rendi pontban. Európai Szociális Alap plusz 12-es kompromisszum a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 121-es a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 13-as kompromisszum. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 14-es kompromisszum, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 15-ös kompromisszum, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 16-os kompromisszum, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 133-as, mondja az elnök de a titkár azt mondja, hogy arról nem kell szavazni. Elnézést kérek, 17-es kompromisszum, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 18-as kompromisszum, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 19-es kompromisszum, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 20-as kompromisszum. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 21-es kompromisszum. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 22-es kompromisszum. A szavazást megnyitom. Lezárom elfogadtuk. 23-as kompromisszum. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 24-es kompromisszum. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 25-ös kompromisszum. A szavazást megnyitom. Lezárom Elfogadtuk. 26-os kompromisszum. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 20... 34-es módosító. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 161-es módosító. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 27-es kompromisszum, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 165-ös módosító, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 166, a szavazást megnyitom. Lezárom elutasítottuk. 28-as kompromisszum a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 171. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 172. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 29-es kompromisszum. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 177. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 178. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 179 a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 180. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 30. kompromisszum. A szavazást megnyitom. Lezárom Elfogadtuk. 31. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 185. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 186. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk 187 a szavazást, megnyitom, lezárom. Elfogadtuk 188, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk 189, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 43, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 32-es kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 45. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 191. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk 192, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk 193, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk 194, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk 46, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 47. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 195. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 196. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 48. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 49. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 33-as kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 51. Megnyitom Lezárom. Elfogadtuk. 52. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 198. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Mellékletek 199. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 200-201 egyben szavazunk. Megnyitom, lezárom, elutasítottuk. Csomagban szavazunk az 53-54-ről, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 203, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 55-56 egyben megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 204-205 egyben megnyitom, lezárom. Elutasítottuk. 57-58 együtt megnyitom, lezárom Elfogadtuk. 206-207 együtt, megnyitom, lezárom. Elutasítottuk. 59, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 60-as, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Preambulumok 61, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk 62, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk 63, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 64, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 70. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 69. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 71-72-2 azonos, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas, hármas kompromisszum. Megnyitom. lezárom, elfogadtuk. Négyes kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 81, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk 83, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk 5-ös kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk 6-os kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 89-es, megnyitom Lezárom. Elutasítottuk. Hetes kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 7A kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 99. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 101. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 102. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 9-es. Megnyitom. Lezárom Elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Kilences kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 106-os. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Tízes kompromisszum. Megnyitom Lezárom. Elfogadtuk. 109. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 11-es kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. A 114 től lefelé lehet egy csomagban szavazni? Nem lehet. Jó, akkor 114 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 115 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 14 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 15 megnyitom Lezárom. Elfogadtuk. 16. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 116. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 117. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 17. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 118. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 18-as. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Akkor most a végszavazás következik. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom elfogadtuk, 31 igen szavazat, 7 nem szavazat, és akkor lépjünk is tovább. Következik Digitális Európai Program létrehozása 2021 és 2027 között. Jerun Lenárc az előadó. Gondolom, hogy nem kíváncsi felszólalni. 63-as, megnyitom a szavazást. Lezártam. Mindenki szavazott? Elnézést, kollégák, ezt meg kell ismételni. Lenárc úr jelentéséről van tehát szó, 63-asról megnyitom a szavazást. Nem tudom miért, de meg kell ismételnünk, mondja az elnök. Lezártam a szavazást, elfogadtuk. 64-es, megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 14-es, megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 15-ös, megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 16-os, megnyitom a szavazást. Lezártam elfogadtuk. 17-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 18-as, megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 8-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 68-as. Megnyitom a szavazást. 68-as. Lezártam. Elfogadtuk. 9-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 74-es. Megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 10A kompromisszum, megnyitom a szavazást. 10A. Lezártam a szavazást, elfogadtuk. 10B, nem, ez okafogyottá vált. 11A kompromisszum, igen, 11 arról megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 11B-ről sem. 27-es módosító következik. 27-es. Mindenki szavazott. Lezártam a szavazást elfogadtuk. 28-as, megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 93-as, megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 94, megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. Nem, elutasítottuk elnézést, javít az elnök. 95-ös, megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 96-os, megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 97-es, megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 98, megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 99. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Százas. Megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 101-es. Megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 29-es preambulum, megnyitom a szavazást, lezártam. Elfogadtuk egyes, lezártam a szavazást, elfogadtuk. Egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 2A kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 36-os módosító. Megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 37-es. Megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 38-as. Megnyitom a szavazást. Lezártam. Elutasítottuk. Hármas kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 43-as. Megintem a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 44-es. Megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 45-ös. Megnyitom a szavazást. Lezártam. Elutasítottuk. 46-os. Megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. Ötös módosító. Megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 47-es. Megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 48-as. Megnyitom a szavazást. Lezártam. Elutasítottuk. 6-os. Módosítom. Megnyitom a szavazást. Lezártam elfogadtuk. 49-es, megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 50-es, megnyitom a szavazást. Lezártam. Elutasítottuk. 7-es, megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 54-es. Megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 55-ös. Megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 56-os. Megnyitom a szavazást. Lezártam elfogadtuk. Hatos kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 59-es, megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 10-es, megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 11-es. Megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 61-es. Megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 13-as. Megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. Név szerint szavazunk, végszavazás. Megnyitom a szavazást, lezártam a szavazást. Elfogadtuk 34 igen, egy nem szavazattal, négy tartózkodással. Gratulálok az előadónak, és már is megyünk tovább. A követ következő szavazás a Schengeni vívmányok rendelkezéseinek Bulgáriában és Romániában történő teljes körű alkalmazása. Szergej Szanyisev az előadó, kívánsz szólni? Nem. Akkor megyünk tovább a szavazáshoz. 17-essel kezdjük, megnyitom a szavazást. Amendment 17, the vote is now closed. Lezártam a szavazást. Elutasítottuk. 19-es. Megnyitom a szavazást. Lezártam. Ezt is elutasítottuk. 21-es. Megnyitom a szavazást. Lezártam. Elutasítottuk. 22-es. Megnyitom a szavazást. Lezártam. Elutasítottuk. Kilences kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. Tízes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezártam. Ezt is elfogadtuk. 11-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 36-os kompromisszum, megnyitom a szavazást. 36-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezártam. Elutasítottuk. 37-es, illetve javít az elnök 39-es 39-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezártam. Elutasítottuk. 12-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 13-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezártam elfogadtuk. 14-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezártam, elfogadtuk. 15-ös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezártam, ezt is elfogadtuk. Hivatkozások, egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezártam, elfogadtuk. Kettes kompromisszum, a preambulum, megnyitom a szavazást. Lezártam, elfogadtuk. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezártam, elfogadtuk. Négyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezártam, elfogadtuk. Ötös kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Ezt is elfogadtuk, és végszavazás név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Remek, Szergej, jó sok kompromisszum, rövidebb szavazás. Lezártam a szavazást, és ezt is elfogadtuk 36 igen, 4 nem, egy tartózkodással. Gratulálok az előadónak. És ha már a hosszabb szavazásról beszélünk, ez a negyedik és utolsó szavazásunk, mielőtt még az ilyen CDDA management boltjáról szavaznak, ami rövid. A következő szavazás um, um a Libének itt bizonyos kompetenciái vannak. Itt az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről van szó. A jelentés készítője Pagazaurun Tundua Ruiz. Nem tudom, hogy kíván-e szólni. Nem? Akkor rátérhetünk a szavazásra. Nem túl sok kompromisszum van ebben a szövegben, ebben a listában. Ezért kérem a megértésüket és a törömüket a 34-es Lezárom a szavazást, elutasítva egyes kompromisszum. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 166, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 175, a szavazást megnyitom. 175. Lezártam a szavazást. Elutasítva 176. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 177 a szavazást, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk kis többséggel. 179 a szavazást megnyitom. Lezárom elfogadtuk. 180 a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva 181 a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Kettes kompromisszum a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 191, a szavazást megnyitom. Lezárom elfogadtuk. 192 szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 193 a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 194 a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 199 a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 200 a szavazást megnyitom. Lezárom. elfogadtuk. 201 a szavazás, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 203 a szavazást, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 5-ös kompromisszum a szavazást, megnyitom. Lezárom. elfogadtuk. 208, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 211-212, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 213, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 2.14-2.15, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 2.16, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 2.21, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 228, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk 229, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Hetes kompromisszum. A szavazást megnyitom. A hetes lapot töröljük, és akkor 231-es 230-asra szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Most jön a hetes kompromisszum. Elnézésüket kérem ezért. Hetes kompromisszum. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum. Szavazás megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 233-as, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 234 a szavazást megnyitom. Elég szorosak a szavazások, ezért lassan megyünk, elfogadtuk. 235 a szavazást megnyitom. Nem túl lassan persze, ígérem. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 2.36. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 2.39. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 9-es kompromisszum. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 242 a szavazás megnyitom. Lezárom. Elutasítva 243. Szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva 244 a szavazást megnyitom. Lezárom. elutasítva. 248, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 249, 250 együtt, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 251, a szavazást megnyitom. Lezárom elfogadtuk. 252 szavazás, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 254 szavazás, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 255 szavazás, megnyitom. Lezárom elfogadtuk 256 a szavazás, megnyitom, lezárom. Elfogadtuk, tízes kompromisszum, a szavazás megnyitom, lezárom. Kettő es a szavazást megnyitom, lezárom. elutasítva, 264, 263, a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást, elutasítva, 264 a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk, 265 a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 266 a szavazás. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 267 a szavazást. Nem. 268 a szavazást. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 11-es kompromisszum. Szavazást megnyitom. Lezárom elfogadtuk, 271, 271, lezárom a szavazást, elfogadtuk, 273 a szavazást megnyitom, lezárom, elfogadtuk, 276, szavazást megnyitom, lezárom, elfogadtuk, 278 a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva 279 a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 12-es kompromisszum a szavazást megnyitom. Elnézésüket kérem, a 280-asról is szavazni kell. 280 a, a szavazás. Tehát megnyitom. Egyébként a gép úgysem működött. A gép tudta előre. A szavazás, megnyitva van, lezárom a szavazást a 280-ról. Úgy tűnik, hogy a szavazógép is kezd fáradni. Elutasítva Elnézést, Barbara. Does it have other effects though, that one? Okay, colleagues. Um... Kollégák, ne utáljanak ezért engem, de még egy hibát vétettem. A 267-esről nem szavaztattam. A kettő 67 esre nem szavaztattam. Kettő 67, szavazzunk erről akkor gyorsan. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor most visszatérünk a 12-es kompromisszumra, a szavazást megnyitom munkájukat begyorsítunk megint, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most akkor 285-ös következik, a szavazást megnyitom. 285. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 287, a szavazást megnyitom. 286. A szavazás megnyitom. 286. Lezárom a szavazást. Szavazott mindenki. Lezárom. Én nem szavaztam. Elnézést. Most akkor mindenki szavazott, engem is beleértve. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. Úgyhogy most már az elnök és szavazott. Köszönöm a koordinátoromnak, hogy figyelmeztet erre. 287. Kezdek fáradni. 287 a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kettő egyformák együtt a szavazást megnyitom. Meg, Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as kompromisszum, a szavazást megnyitom lezárom. Elfogadtuk. 291 a szavazást Megnyitom, lezárom. Elutasítva 292 a szavazást. Megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 14-es kompromisszum, a szavazást megnyitom. Lezárom. elfogadtuk. 15-ös kompromisszum, szavazást megnyitom, lezárom, elfogadtuk, 308 a szavazást megnyitom, lezárom, elfogadtuk, 311-es a szavazást megnyitom, Szavazott-e mindenki, Lezárom a szavazást. Elutasítva. Most az összes többről is szavaznunk kell. A 311-est elnézhetnénk, mert különben mert emiatt még egy csomó dologról kell szavaznunk. Nem az erről van szó, csak ez egy rengeteg szavazni való. Én az eléggé fáradok most már. Ó, rendben, hát akkor 3.12 következik. Három tizenkettes, a szavazás megnyitom. Persze az elvek érdekelnek engem, ezt csak úgy mondom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 313. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 314. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 315-ös a szavazást megnyitom. Lezárom. elutasítva, 3.16 a szavazás megnyitom, lezárom, valószínűleg ezt is elutasítottuk, igen, 3.17 a szavazás megnyitom, lezárom, elfogadtuk, 3.18-as a szavazás megnyitom, lezárom, elutasítva, 3.19 a szavazás megnyitom, Lezárom. Elfogadtuk. 320. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 321-es a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 326-os a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Most akkor a 341-es következik. 341-es. 341-es mindenkinek mondom. Szavazata mindenki, a szavazást lezárom. Elfogadtuk 16-os kompromisszum, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 346 a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 347 a szavazást megnyitom. Lezárom elfogadtuk. 17-es kompromisszum a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 356 a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 353. Lezárom a szavazást. elfogadtuk, 355, kérem koncentráljanak, 355-ös, szavazás lezárom, elutasítva, 356-os a szavazást megnyitom, lezárom, elutasítva, 357 a szavazást megnyitom, lezárom, elutasítva. 18-as kompromisszum, a szavazást megnyitom. Tizennyolcas kompromisszum. Holmájer asszony, ha bedugja a kártyát, akkor szavazhat. Működik? Csak úgy udvariasságban mondtam, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 361-es a szavazás, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 362 a szavazás, megnyitom. Kimondott nemet. Lezárom a szavazást. Igen, a 362-esről szavazom. Kimondott itt nemet. igent mondott. Oké. Okay. Lezárom a szavazást. Én nem szavaztam még elnézést. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 364 a szavazást megnyitom. Lezárom. Három hatvanöt, a szavazást megnyitom. Monica, you haven't voted. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 29-es a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 366 a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 367 a szavazást megnyitom. Lezárom elfogadtuk. 368-as a szavazás, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 369-es a szavazás, megnyitom. Lezárom. És ezt elutasítottuk. A 19-es kompromisszum. Closed. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 20-as kompromisszum, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 21-es kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 380 a szavazást megnyitom. Lezárom elutasítottuk. 22-es kompromisszum, megnyitom. 22-es kompromisszum, a szavazást megnyitottam. Lezárom. Elfogadtuk. Minden rendben? Mindenki követi? 383, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 384. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 385. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 386. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 387. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. A 381-est kihagytuk volna. Hát jó, gyorsan szavazzunk a 381-esről. Kicsit följebb, tehát 381, a szavazást megnyitom, a szavazást lezárom, elutasítottuk, akkor vissza, 388, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 34. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 35. Megnyitom. Lezárom. Lezárom. Elfogadtuk. 36. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 37. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 38. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 23-as kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 44, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 45, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 24-es kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 52. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 53. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 25-ös kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 57, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 58, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 26-os kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 62, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 63, megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. 64. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 66. Megnyitom. Bocsánat, mondja az elnök, a 65-ösről is szavaznunk kell. 65. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 66. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 68. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 70-es, illetve nem, 69. 69-es jön? Nem, igenis, igazam volt a 70-esről fogunk szavazni. 70. 70. A szavazást megnyitom. Ó, ó, még sincs igazam, csak szavazni kell a 69-esről, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Ötös következik. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 70. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 71. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk 27-es kompromisszum, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Preambulumok hatos módosító, a szavazást megnyitom. Lezárom, elfogadtuk. 28-as kompromisszum. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 29-es kompromisszum. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 30-as kompromisszum. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk 31-es kompromisszum, a szavazást megnyitom, lezárom. Elfogadtuk 83, megnyitom, lezárom. Elfogadtuk 84, megnyitom, lezárom. Elutasítottuk 85, megnyitom, Lezárom. Elfogadtuk. 86. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 9. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 88. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 89. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 91. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 93. A szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Elutasítottuk. négy, Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 95. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 96. Megnyitom. Lezárom. illetve sugja a titkárság, hogy a 96-ról mégsem kell szavazni, úgyhogy jön a 97. Megnyitom. Lezárom. elfogadtuk. 98. Megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 32-es kompromisszum. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 99. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 102. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 103. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 104. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 106. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 33-as kompromisszum. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 34-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 113. Megnyitom. Lezárom Elfogadtuk. 114. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 115. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 13. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 116. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 35-ös kompromisszum. Megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 120. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk 121. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 122. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 123. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 124. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 125, megnyitom. Van egy kis háttérzene is, a szavazást lezárom, elfogadtuk. Ez volt a 125-ös, ugyebár. Már a gép sem bírja. A 125-öset újra kell akkor szavaznunk. Megnyitottam a szavazást. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 126. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 128, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 129, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 130, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 131, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 132, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 133, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 134. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 135. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 136. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 137. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 138. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 139. Megnyitom. Lezárom elfogadtuk, 140 megnyitom, lezárom, elfogadtuk, 141 megnyitom, lezárom, elfogadtuk, 142 megnyitom, lezárom, elutasítottuk, 143 megnyitom, lezárom, Elfogadtuk. 144. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 145. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 147. Megnyitom. Lezárom elutasítottuk 148, megnyitom, lezárom, elutasítottuk 149, megnyitom, lezárom, elutasítottuk 150, megnyitom, lezárom, elutasítottuk 151, megnyitom, lezárom, elutasítottuk, 152, megnyitom, illetve bocsánat, elfogadtuk, elfogadtuk, tehát most 152, megnyitom, lezárom, elfogadtuk, 153, megnyitom, Lezárom. Elutasítottuk. 154. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 155. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 36-os kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 159. Megnyitom. Lezárom. Ezt elfogadtuk, és a záró szavazás következik. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk 26 igen, 8 nem és 4 tartózkodó szavazattal. Kedves kollégák, még egyetlen gyors szavazás van hátra a mai napon. A kábítószer és kábítószer függőség Európai Megfigyelő Központja három jelölt van. Lerövidítjük az eljárást. Kérem kollégák, hogy figyeljenek ide, és akkor utána mindannyian mehetünk haza. Tehát elmondom a három nevet, tulajdonképpen kettő kettő névre van szükségünk, és a harmadik, aki a legkevesebb szavazatot kap, ő lesz a póttag. Jó, tehát mondom a nevet, és utána nyomják meg a zöld gombot, hogyha szeretnék ezt a jelöltet, egyébként ne mondjanak semmit, ne nyomjanak semmit. Jó, nem kell pirosat nyomni, nem kell tartózkodást nyomni, csak zöldet kell nyomni. Mondom a neveket, és csak akkor kell zöld gombot nyomni, ha van, akinek tetszik az a jelölt. Így végig szavazunk mind a három jelöltön, és csak az igen szavazatokat számítjuk. Így tudom a legjobban lerövidíteni ezt az eljárást. Hát ez elvileg egy titkos szavazás, de azért úgy fogunk tenni, ahogy az imént elmondtam, mindenki szavazzon igennel, amikor olyan jelölthöz érek, akire szívesen szavaz. Hát ez most így nem lesz rettenetesen titkos, ezt elismerem, mondja az elnök, de hát most már így fogunk szavazni. Wolfgang Götz. Wolfgang Götz. Hát lehet tartózkodni, és akkor az legalább titkos lesz. Jó, következő jelöltünk. Meni Malliori. Huszonhét szavazatot kapott Meni Malliori. Ezek voltak Götz úr szavazatai, és most kell Meni Malliori-ra szavazni. Tehát most szavazunk Meni Maliorira, most kell a zöld gombot megnyomni, ha valakinek ez a jelölt a kedvére való. Azt hiszem, hogy volt némi probléma az első jelöltnél, tehát még egyszer mondom, hogy a kábítószer ügynökség jelöltjeiről van szó, nem szeretném elhibázni ezt a szavazást. Tudom, hogy mindenki fáradt, tehát három jelöltünk van. Újra fogjuk kezdeni a szavazást. Mondom a neveket. Figyeljenek, és amikor olyan névhez érek, akire szeretnének szavazni, akkor akkor nyomják meg a zöld gombot, és a többi szavazatot nem számítjuk. Hogyha valaki szeretne tényleg anonimitásba vonulni, akkor megnyomhatja a tartózkodás gombot, de mondom, hogy a végén csak a pozitív szavazatokat fogjuk számolni. Tehát mondom a neveket, és utána mondom, hogy hányan szavaztak igennel. Tehát még egyszer, Wolfgang Götz most. A szavazást megnyitom, Wolfgang Götz esetében most lezárom. Tizenkilenc szavazatot kapott. Götz úr, tehát 19 pontot kapott Götz úr. Meni Malliorira szavazzanak most, a szavazást megnyitom. Most lezárom a szavazást. Maliori 30 szavazatot kapott, 30 pontja van. Tomás Zabranski következik, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Zabranski úr 18 szavazatot kapott. Tehát a szavazás végeredményeképpen kijelenthetem, hogy Götz és Malliori két tag, és Zabranski úr pedig póttag lesz. És még egy pillanat türelmet kérek, üljenek le, nem tudom, hogy miért, de az eljárás miatt szükségünk van egy úgynevezett záró szavazásra minden egyes választható tag esetében, és itt többségre van szükségünk. Csak azt kérném, hogy mindenki nyomja meg a gombot, csak azért, hogy számon tudjuk tartani, hogy ki volt itt abszolút többségre van szükségünk a lista elfogadására. Mindenki megnyomott valamilyen gombot? Jó, megvan az abszolút többség, mindenki hazamehet a viszontlátásra. A szavazást lezárjuk. Köszönöm a türelmet, kedves kollégák. Igen, hosszú nap volt, emiatt elnézést kérek. Ez így alakult. Jesus Christ.